everyone. If you wish to take your seats. Ha gondolják, akkor folytatnánk. The votes. I'm informed at the beginning of the votes, Mr. Bushoy will be counted by indication, hand indication, and in the meantime the... Nos, úgy gondolom, hogy akkor, ha megérkezik a kártya, akkor szól nekünk. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Jó, akkor az első tétel. Napirendünkön állásfoglalási indítvány a nátriumdikromáta kapcsolatban a 2006 évi 1907-es rendelet kapcsán elektronikusan szavazunk. Egy szavazatlan szavazást megnyitom. And the vote is... Szavazást lezárom. Volt egy eh, tartózkodás, de elfogadtuk. A következő szavazás jelentés tervezett egy eh, rendelet tervezet kapcsán a LIFE programmal kapcsolatban. és a 2013-as rendelet eh, visszavonásáról eh, regi 22 mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Ah, so the socialists tricked me. Szocialisták eh, eh, megtrükköltek, szavazást lezárom, elfogadtuk. 164 ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 165 mellette. Bocsánat, ez eh, okafogyottá vált. Regi 23 ugyanez. 15-ös kompromisszumos módosítók mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk 168-as mellette. Ellene. Tartózkodók elutasítva. Regi 25 mellette, ellene tartozkodók elutasítottuk, Regi 27 és 42 mellette, ellene tartozkodók elutasítva, 169 mellette, ellene tartozkodók elutasítva, 170 mellette ellene elutasítva, 171 mellette ellene elutasítva, 8-as kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 16-os kompromisszumos mellett ellene tartózkodók elfogadva, 8. oldal, 6. oldal, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 198-199 mellette ellene elutasítottuk, 201-es mellett ellentartózkodók elutasítva, 202-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 17-es kompromisszumos ellenőrzik a 202-est, jó? A szavazás megnyitom, Busoly úr megkaptak kártyáját közben. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es kompromisszumos, 11-es oldal regi 36-os mellette, 36-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 244-es mellette ellene ellenőrzik a 244-est, a szavazást megnyitom. 244-es. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 245-ös, 247-es, mellette ellene tartózkodok elutasítva. 246-os mellette ellene tartózkodok elutasítva. Regi 37, Regi 21 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 249 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Regi 38 mellette ellene tartózkodok elutasítva. 28-as mellette ellette, ellene tartózkodók elfogadók. Kompromisszumos 18-as mellette ellene tartózkodók elfogadva. 20-as kompromisszumos meg, módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 256 mellette 256 mellette ellene tartózkodók elutasítva 266 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 267 mellette, ellene tartózkodók elfogadva. A 278 as kiesik, 271-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 30-as mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 273-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 275-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 274-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 276-os mellette ellene tartózkodók elfogadva, 277-es mellette ellene tartózkodók a zöldek támogatták ellenőrző géppel egy kicsit uh, bizonytalan dolog. 277-es szavazást lezárom géppel. Elfogadtuk. 19-es kompromisszumos mellette ellene tartozkodok. elfogadtuk. 18. oldal. 285 és Agri 26 mellette ellene tartozkodok. elutasítva 300-as de ha csak a néppárt és az LCR, e na mindegy, ellenőrzik, tehát a 285-öst és az Agri 26-ost géppel a szavazást lezárom. Elutasítottuk. Sajnálom. Ez az ön módosítója volt, én mellette szavaztam. 300-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 301-es és aki 30-as mellette, ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Egy szavazatos többség, 302-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizik A szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk egy szavazattal. Érdekes. 48-as regi mellette ellene tartózkodok, elutasítottuk. 303-as mellette ellene tartózkodók előtt elfogadtuk. 304-es mellette ellene ellenőrizzük. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk egy szavazat többséggel A többség változik mindig a függően egy szavazat a különbség, érdekes. 21. oldalra térünk rá. Három 26-os mellette ellene szerintem elutasítottuk, de ellenőrző géppel Szavazás megnyitom, lezárom elutasítottuk egy szavazattal. Költségvetési szakbizottság módosítója 13-as számmal, vagy 13 mellette. Ön nagyon rosszul járt a frakciója azzal, hogy ön nem szavazott, mondja az elnök a besétál a képviselőnek. 13 mellette ellene utasítva, 21-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Regi 51-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 333 mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 23-as kompromisszumos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 339 mellette ellene ellenőrizik. 3.39-es megnyitom. Lezárom. Elutasítottuk. 3.40 mellette, ellene tartozkodok, elutasítottuk. 3.41 mellette, ellene tartozkodok, elutasítottuk. 342 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk, 343 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk, 344 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 345 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 346 mellette, ellene tartózkodok elutasítva 347-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva 348 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 10-es kompromisszumos mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk 351 mellette, ellene tartózkodók elutasítva 352 mellette, ellene ellenőrző géppel a 352 es a szavazást megnyitom. Yeah, but uh, ECR indicated in favor, which confused me, and now you are voting against. Okay. Ah, so you did vote in favor. Most akkor mellette szavaztak, lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazattal. 9-es kompromisszum, ki támogatja? Ki ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 355 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 357 mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a 357-est, lezárom a szavazást, elutasítva, 358 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, 359 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 65-ös mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 66 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 67 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 68 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Azt mondanám, hogy elfogadtuk, de nem igazán teszik fel a kezüket. Lezártuk a szavazást, és elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. Kettős kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 80 mellette ellene tartozkodik. ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 87-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 4-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 97 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 4-es budget mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 98-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, Regi 7 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 120 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 121 mellette ellenet tartózkodik elutasítva, Agri 11 mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, 123 mellette ellene tartózkodik. Ki ellenzi ezt? Elfogadtuk, köszönöm szépen. 12-es kompromisszum mellette ellenet tartózkodik, elfogadtuk. 136 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 15 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 138 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 13-as kompromisszum mellette ellenet tartózkodik elfogadtuk, 156 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 149 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, regi 18 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 150 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 17-es mellette. Azt mondják nekem, hogy ez okafogyottá válik, hogyha a 2007 nap fogadtuk el, a 17-est ki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 153 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 151 mellett elfogadtuk. Regi 19 mellette ellene tartózkodik elutasítva. Regi 20 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 157 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 158 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 159 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 160 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 161 mellette ellene tartózkodik, ezt ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lehet, hogy csak két szavazaton múlik ez. És ahogy mondtam, két szavazaton múlott az, hogy elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Most pedig a végső szavazás. Elektronikusan a szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. Now we are voting on a uh, most pedig egy véleménytervezetről fogunk szavazni az Európai Tengerügyi és Halászati Alapról. es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 118 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 6-os mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a hatost. A szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk egy szavazattal. es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 119-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk hetes mellette, ellene tartózkodék elutasítva, 120 mellette, ellene tartózkodék elutasítva, 121-es mellette, ellene tartózkodék elutasítva, 122 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 123 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, elfogadtuk. 8-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 125-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva, 126-os mellette ellene tartózkodik elutas, elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 129-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 127 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 128-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 10-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 130-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 131-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 132 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 133-as mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 134 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 135 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 136 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 137 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 139 mellett ellene tartózkodik, elutasítva. 140 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 142 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 143 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 146 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 147 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 148 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 149 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 150 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 151 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 152 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 153 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 12-es mellette, ellene tartózkodik. Ellenőrizzük ezt. A szavazást megnyitom. A zöldek tartózkodtak, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. 154 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 155 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 157 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de nem tették fel a kezüket. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 158-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 159 mellette ellene tartózkodik Dansz úr, ön most ezt eh, támogatja? Oké. Okay. Úgy tűnik, hogy a szocialisták megosztottak önmaguk között is, ezt ellenőrizzük. A 159-esről szavazunk. Lehet, hogy nem volt egyetemű a jelzés. Paulucci úr. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egy szavazaton múlott. 160 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 161 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 162 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük. A szavazást lezárom, elfogadtuk. 163-as okafogyottá vált, 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 15-164 együtt mellette, ellene, én még egyszer akkor ki támogatja ezeket, ki ellenzi, tartózkodik elutasítva. 165-ös mellette ellene tartózkodik elutasítva. 166 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 167, 16 és 168 mellette, ellene, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. A szavazást megnyitom, és lezárom elfogadtuk. 169 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 170 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 171-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 172-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 173 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 174 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 175 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 176 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 177 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 17-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk, ellenőrizzük. Hogyha a zöldek mellettünk álltak, akkor azt gondoltam, hogy akkor elfogadtuk, lezárom a szavazást, az EPP megosztott volt, most már értem. De mégis elfogadtuk ezt, egy szavazaton múlott. és volt legalább három szavazat ez ellen, de akkor is elfogadtuk. 178 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 180 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 181-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 182 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 183 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 183-ast. 183. A szavazás lezárom. Elfogadtuk. 184-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 185-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es mellette ellene a kombináció. Most mit csináljak? Ellenőrizzük? A 19-est ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva egy szavazaton múlott. Már nagyon bonyolultak. 20-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 186-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 187-es mellette ellene tartózkodik, a zöldek tartózkodnak, tehát ellenőrizzük. A szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 21-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 188-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 190 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 191-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodik elutasítva. 192 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 23-as mellette, ellene az EPP-t nem láttam, és ez egy nagy frakció, tehát inkább ellenőrizzünk. Lezárom a szavaz... a szavazást. akarnak-e még szavazni, mindenki szavazott, és elfogadtuk. 24. 24. Who is in favor? Against? 24-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 25 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 195 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 196 mellett az el, elutasítva, 197 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 198 mellette ellene tartózkodik, az EPP támogatja, akkor ezt elfogadtuk. 199 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 200 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 201 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 201-est. A szavazás megintom. And it is closed. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk. 202 mellette, ellene 202 az ALDE támogatja, elfogadtuk. 203 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. 204 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 205 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. volt Boxolás SD mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 207 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 208 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 209 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 27 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 10 blokkban mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 211-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 2013 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 214 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 28 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 2016 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 2017 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 2020 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk. 29-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, blokk szavazás, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 224 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 225 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 226 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 227 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. 228-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 30-as mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 31-es mellette, ellene tartozkodik, elutasítva, 32 mellette, ellene tartozkodik, elutasítva, 33 mellette, ellene tartozkodik, elutasítva, 34-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 35-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 36-os mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 37-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 38-as mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 39-es mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 40 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 41-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 42 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 43 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 46 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 48 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 49 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 50 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 52 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 53 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 56-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 57-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 58-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 59-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 60-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 60, egyes módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 64-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 65-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 66 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 2 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 67 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 68 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 69 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, 17-es mellette, 70-es mellette ellene tartózkodik, nem egyértelmű, lehet, hogy megosztottak, ellenőrizzük a 70-eset, a szavazást megnyitom. Megosztottak. 70-esről szavazunk. Szavazotta mindenki. Most lezárom. Elfogadtuk. 71-es. Mellette. Ellene tartózkodik, az ECR támogatja, akkor ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hetvenkettő mellette. Ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. Az ECR semmit sem jelez. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. Nincs annyira sok szavazni valónk. Könnyebb, hogyha felrakja a kezét. 73 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 74 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 75-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 76-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 77 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. In favor? 80 mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk, elutasítva. 81 mellett ellene tartózkodás ellenőrizzük. And now it's closed. And it is rejected. Lezárom, elutasítottuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 82 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 83 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 84 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 4 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a négyet, négyest, megnyitom a szavazást. But I think it's rejected. Azt hiszem azonban elutasítottuk. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 85 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 86 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 87 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 88 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 90 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 92 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 93 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 94 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 96 mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk 97 mellette ellene, tartózkodás elutasítva 99 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 100 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 101 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 102 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 104 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 106 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 107 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 108 mellette ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 108-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom, elutasítottuk. 109. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 110 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 111 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 112 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 113 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 115 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikus úton, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most egy rövidebb következik, Ezen kívül kompromisszumok is vannak benne, Fieke úrnak köszönhetően. Köszönjük. Véleménytervezetről szavazunk átfogó ipa, európai iparpolitikáról, az mesterséges intelligenciáról, robotikáról. 28-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de mivel kompromisszum, ellenőrizzük. Kompromisszum, úgyhogy ellenőrizzük a szavazás eredményét, lezárom, elfogadtuk. Rendben. 37 mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 mellette ellene tartózkodás zöldek mellette vannak? Igen, elfogadtuk. 52 ez részenként kerül szavazás első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 58 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilenc mellette ellene tartózkodás elutasítva kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás következik elektronikus úton. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig módosítók elfogadásáról szavazunk. A karbon szegénységi referencia mutatók és karbon csökkentési referencia mutatók módosításairól. Egyes módosító mellette, ellene, ellenőrizzük az egyes módosítót. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 25-öst. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 27 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 34 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 35 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 37 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 38 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás e- elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 43 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 44 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az 58-as igényben szavazhatunk Pejtikánen asszony módosításairól blogban az 58 ig. Tehát ki van mellettük, ellenük? Tartózkodás, elfogadtuk. Kettes, mellette, ellen, tartózkodás elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodás elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, ötös mellette ellene tartózkodás elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Igen, de itt van a Flanagan úr is, hetes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9-estől a 15-ösig egyetért mindenki, hogy blogban szab... Ja, bocsánat, 8-as mondja az elnök asszony. 8-tól 15-ig blogban mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 16 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 21, 22, 23 blogban mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Megint szavazunk egy jelentésről, amely módosítókat tartalmaz a reformtámogató program létrehozásával kapcsolatban. Itt Flanagan úr rendkívül aktív volt. Ha blokkokban szeretnének szavazni, jelezzék. 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 36 első rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a második részt. Lezárom. Elfogadtuk. 37 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 40 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. A 40-esről szavazunk. Lezárom, elutasítottuk. 41-42-es, mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva. 43 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 45 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 47 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 48 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 50 1-től a 61-esig talán blokkban szavazhatunk, mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk. 62 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1, 2, 3-as mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, 4 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-től 16-osig, nem, 15-ösig mellettük, ellenük, tartózkodás elutasítva, 16 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 21 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás. Semmi. Nem fogadtuk el. 28 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Végszavazás következik elektronikus úton, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az utolsó szavazás következik. megint csak a módosítókról szavazunk egy jelentésben. A gúbiabroncsok üzemanyag hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről. 28 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 31 mellette ellene ellenőrizzük a 31-est. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 35 mellette, ellene. A zöldek mellette vannak, vagy ellene? Elfogadtuk. 36 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 38-37-essel mellett ellenük tartózkodás elutasít. Elfogadtuk 39 mellett ellene tartózkodás. Nem igazán láttam jól. Ellenőrizzük a 39-est, megnyitom a szavazást. 39-esről szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 40 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 1 mellette ellene tartózkodás elutasítva kettő mellett ellene tartózkodás elutasítva, három mellett ellene tartózkodás elutasítva, négy mellett ellene tartózkodás elutasítva, öt mellette ellene tartózkodás elutasítva, hat mellette ellene tartózkodás, hat mellette elutasítva, elnézést, késve nyújtották fel a kezüket, azt hittem mindenki mellette van. 8 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 9 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-től a 26-osig, nem? 21 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Végszavazás következik. Elektronikus úton megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Délután folytatjuk. Hát emlékeztesek mindenkit arra, hogy nagyon érdekes lesz a délután. Tedros doktor jön, az egészségügyi világszervezet igazgatója jön, és aláírásra kerül sor a globális akciótervről, az egészségügyi világszervezet részére, az egészségügy terén. Úgyhogy tényleg, ha nem jönnek dr. Tedros meghallgatni sem, akkor mi más érdekelni önöket? Úgyhogy számítok önökre, 5 órakor jön, de a délutáni ülés elején szavazni fogunk. Mindenkinek jó étvágyat kívánok!